mondja. A GUE-NGL frakció a bizottságok és delegációk összetételében változtatásokra tett javaslatot, ez megjelenik majd a jegyzőkönyvben, amennyiben nem érkezik ezzel kapcsolatban megjegyzés, azt elfogadottnak minősítjük, megint csak a házszabály értelmében megyünk tovább. Következő napi